nagy mértékben hozzájárultak ehhez a belső biztonság stratégiához. Köszönöm szépen, elnök úr! Thank you very much, Madam Commissioner. Köszönöm szépen, biztos asszony. Vitát berekeztem. Szavazás holnap 12 órakor. A következő napirendi pontunk Cornelis de Jong jelentése a büntetőjog uniós megközelítéséről. Négy percre átadom a szót az előadónak. Köszönöm szépen, elnök úr. A büntetőjog nem egy akármilyen téma. Ez azt jelenti, hogy alapvető jogokat korlátozunk, és ezért nagyon nagy elővigyázatosságra van szükség. Természetesen jogos bizonyos körülmények között az alapjogokat is korlátozni, de ennek nagyon alapos oka kell, hogy legyen a nemzetközi emberjogi konvenciók, különböző jogi eszközök tartalmazzák ezeket az okokat. Három fenyegetést látunk, az első a politikusok, azután a média, mely sokszor túl sok figyelmet fordít a bűncselekményre, az ügyvédek, az ügyészség, a jogi hatalom, az igazságszolgáltatás különböző intézményei, sokszor olyan légkört teremtenek, amikor új törvényeket, büntetőjogi szigorú, szigorításokat tartanak sokan szükségesnek. De az európai kollégákat arról szeretném meggyőzni, arra szeretnék sokan meggyőzni, hogy egész Európában legyenek közös büntető jogi eszközök és intézkedések. De látnunk kell azt, hogy a büntetőjoggal nem azt a célt követjük, hogy rövid távú sikereket érjünk el a politikában. Itt mindig hosszú távú következményekre gondolnunk. Hogy meg kell néznünk, hogy valóban több bűnözőt fognak el, és több bűnözőt sikerül reszocializálni, ha szigorítjuk a büntetőjogi intézkedéseket. Meg kell vizsgálnunk, hogy a társadalomra milyen hatása van az ilyen intézkedéseknek, és a másik fenyegetés eh, sajnos éppen Brüsszelből érkezik. Most már eh, hozzászoktunk eh, ahhoz, hogy egyre több hatáskört adunk át az EU-nak. Minimális harmonizáció az, amire törekednünk kellene, és ezen nem kell túl lépni, és csak ott van szükség harmonizált szabályokra is, ahol, erre, ahol ennek nagyon komoly indokai van vannak. Hogy a büntetőjog terület területén európai harmonizációra szükség van-e, ezt nagyon sokan megkérdőjelezik, hiszen minden tagállamnak komoly hagy, saját büntetőjogi hagyományai vannak. A vészfék eh, eljárást éppen ezért építettük be a szerződésbe, hiszen a, az alkotmányosság alapján, illetve a büntető eljárás jog alapján kell mindig megnéznünk azt, hogy eh, minnyi hatáskört célszerű átadni Európának. Itt mindig feszültség van a tagállamok büntető jogi sajátosságai, hagyományai és az európai harmonizáció régiók között. Itt-ott lehet a harmonizációra törekedni akkor, hogyha erre, ennek megfelel az indokoltsága. A jelentésében világosá teszem, hogy a büntetőjog kapcsán nem szabad szimbolizáló politikát folytatni. Mindig értékelni kell, meg kell nézni, hogy a harmonizáció, harmonizáció hozzá valamilyen hozzáadott értéket, és csak ott szabad ezt alkalmazni, ahol más megoldás nem jöhet szóba mindig világos. Ugyanilyen fontos az is, hogy koherensek, koherensen járjunk el, ha amikor az EU intézmények, beleértve az Európai Parlamentet is, különös, különös intézkedéseket szorgalmaznak a büntetőjog területén. Szeretném megköszönni a libebeli kollégámnak a nagy támogatást, amit kapott a mai jelentés elkészítéséhez, és remélem, hogy a tanácssal és a bizottsággal tovább fogunk együtt dolgozni, és remélem, hogy a jövőben büntetőjog harmonizációval kapcsolatban csak kiváló minőségű és nagyon szükséges jobb szabályok születnek. Köszönöm szépen, de Jankó, volt egy kis elnökváltás. Jó napot kívánok, biztos asszony, most pedig a spontán felszólalók listáján. Fosszúr kapja meg a szót, mert az előző hozzászóló nincs jelen. Egy perce Fosszúr. Ja. Vielen Dank. Um... Köszönöm szépen. Először is Cornelis de Jongnak szeretnék köszönetet mondani a szerepvállalásáért nagyon jó munkát végzett, nagyon kiegyensúlyozott munka ez, és azt is jónak tartom, hogy ilyen kis lépésekben, a tartalmi kérdésekben közeledtünk. Igazat kell neki adnom, jó látni azt, hogy igazából minden egyes tagállamban a büntető jog különböző módon alakult ki, és pontosan ezért különböző megközelítésre is van szükség. Ez a legerősebb eszköz, amivel rendelkezünk, ahhoz, hogy bizonyos alapvető jogokat meg lehessen védeni, óvatosan kell ezért bánni, például az anyagi büntetőjog tekintetében is, és ezért el kell azon gondolkodni, hogy ebben az értelemben nem lehetne egy koncepciót kifejleszteni, először az Európai Nyomozati Hivatala lehetne kezdeni, és utána pedig lehetne rátérni a további kérdésekre, és eh, mivel már megint nincs több edőm, csak azzal zárnám le, hogy azt kérném az előadót, hogy koncepcionálisan járjunk el, egy koncepciónk legyünk, és eh, az első lépést tegyük meg elsőként. Köszönöm. Köszönöm szépen, Albrecht úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt Malmström biztos asszony. Ugyanazt szeretném mondani, mint Fonszor, azt hiszem, hogy sürgősen tennünk kell valamit, és de Jangul kiváló jelentésből kitűnik, hogy szükségünk van méghozzá mielőbb egy koordinált stratégiára, olyan büntetőjogra, olyan harmonizált büntetőjogra, hogy nem mindig ott lépjünk előre, ha rövid távú érdekek vannak, hanem hosszú távú érdekek is fontosak. Nagyon fontos egy koherens büntetőjogi rendszer. Talán jó lenne, ha az igazságügyi szakértő illetékes kollégával összeülnének, mert éppen a tanácsal szemben mindig nehézségekbe ütközünk. Ezt a kapcsolatot nagyon nehéz felvázolnunk. Például a vizsgálati rendelettel nagyon nehézség, nagyon sok nehézség alakul ki a parlament és tanács álláspontját nagyon nehéz összeegyeztetni. Ebben nagyon fontos és közvetítő szerepet játszhatna a bizottság. Köszönöm. Köszönöm szépen Ábrecht úr. Batten úr a következő hozzászóló. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Ez a jelentés megerősíti azt, amit miatt néhány évvel ezelőtt óva intettem a londoni választóimat, és általában is a briteket. Az EU egyre inkább akarja esíteni a büntető jogot. Én írtam egy saját jelentést is erről, a szabadság, biztonság, igazságosság, vagy egy európai rendőrállam létrehozása nincs szükségünk Angliában eh, EU-s eh, büntetőjogra. A common law pont jó nekünk ezer év alatt eh, alakult ki. Vannak olyan garanciák, amelyeket ez az új rendszer egyszerűen elmosna. A Magna Carta, a Bill of Rights, a habeus corpus félre van lennének söpörve. És az Európai Unió tulajdonképpen akár vádaskodások alapján is évekre börtönbe csukhatnak embereket. Angol és vagy brit bíróságok nem így járnak el. Az önök büntetőjogi rendszere ugyanazt tenni a büntetőjoggal, amit az egységes európai valuta tett. Pirker úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, nök asszony. Ma azzal foglalkozunk, hogy hogyan lehet a biztonságot az Európai Unióban tartósan garantálni az előző jelentésben, és igazából ebben a mostani jelentésben és indirekt módon ez szerepel. Biztos asszony, minden stratégiával foglalkozhatunk. Cecilia másomnak minden stratégiát kívánunk. Ha ezeket a stratégiákat nem tudjuk megvalósítani, aztán hiába a sok szép stratégia. Ami az Európa szerte bevezetendő közös büntetőjogot illeti, ott is minden stratégia és kezdeményezés fogatlan, értéktelen. Azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, ha harmonizálnánk persze Európa szerte a büntetőjogot. Persze figyelembe kell venni a nemzeti hagyományokat, de az is célkitűzés kell legyen, egy harmonizált büntetőjoggal azt megvalósítani, amit a biztonság területén, kezdeményezésekben, ezen a területen a határellenőrzés kapcsán, a szervezetbűnözés kapcsán már elértünk a kibertámadások területén is. La parole enfin est à monsieur Paška. Paška úr. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Váž... Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Egyetértek azzal, hogy a szerződések bizonyos feltételeket szabnak meg ahhoz, hogy legyen Európában egy közös büntetőjog. Ugyanakkor szeretném elmondani azt, hogy ez az út nagyon is kényes és nagyon is bonyolult. Európában többfajta hagyomány létezik, az igazság és a belpolitika területén. Ezek hosszú idő alatt épültek ki. Egy brit kolléga egyértelműen kimondta, és egyetértek azzal, hogy a brit jog bizonyos problematikákkal másképp bánik, mint a kontinentális jog. Hazám például egy osztrák-magyar alapot alkalmaz, és meg vagyok arról győződve, hogy az északi országok is másfajta szabályokat alkalmaznak. Ez különbözőséghez vezet, és ezért kell másképp fellépni. Vous donne la parole pour conclure. Mástrom asszony, öné a szó. uh, I would like to thank very much the rapporteur. Szeretnék köszönetet mondani a jelentés hogy kezdeményezést tett és jelentést készített. Ez tökéletesen illeszkedik az EU büntetőpolitikájára kapcsolatban tavaly a bizottság által közzétett közleményhez. A közlemény is azt a célt tűzze ki, hogy egy vitát indítson el az intézményeken belül és azon kívül. Most először foglaltuk össze, hogy milyen elvek alapján szeretnénk erősíteni az Lisszaboni szerződés új keretében keretei között a politikák érvényesítését, úgyhogy nagyon hálás vagyok Dőjön úrnak, hogy ezt a, ennek a politikának a megvalósulását segíti. Kulcsfontosságú a büntető jog egységesítése, tehát lépés, és teljesen egyetértek, hogy ekközben a szubszidiaritás és az arányosság elvét messze menően tiszteletbe kell tartani. Természetesen tudjuk azt, hogy a büntetőjog nagyon érzékeny terület, nagyon jelentős különbségek vannak a tagállamok között, és ezt figyelembe kell venni. És éppen ezért kulcsfontosság az is, hogy maximálisan tiszteletbe tartsuk az alapjogi karta, illetve az Európai Emberi Jogi Egyezmény minden rendelkezését, amikor büntetőjogi eszközt alkottunk Európában. Meg kell próbálnunk, eh, ahol erre nagyon nagy szükség van, egységesíteni, de közben messze menően tiszteletben kell tartani a tagállamok saját hagyományait. A, csak kiválasztott területeken van szükség ilyen lépésekre, de ott nagyon nagy hozzáadott értéket jelenthet. Ilyen terület például a környezetvédelmi bűncselekmény. 2008-ban, 2009-ben itt két fontos irányelvet fogadtunk el, és egyébként a rendes jogalkotási eljárásban ezek voltak az első e, EU-s szintű jogszabályok. A jövőre nézve is ez nagyon ígéretes. Közös EU szabályokra lehet szükség akkor is, amikor az insider, a benfentes kereskedelem kérdésén akarunk hatékonyabban fellépni. Ez a közös szabályok betartására egy nagyon erőteljes jelzést fogalmazhat meg. Büntetőjogi intézkedésekkel kapcsolatban tíz olyan bűncselekményt határoz meg a szerződés, ahol szükség lehet közös minimum szabályok meghatározására, a szankciók, a bűncselekmények definíciójának megalkotásra. A Lisszabon után Lisszabon időszakban ilyenek az emberkereskedelem, illetve a gyermekkereskedelem a kiberbűnözés irányelv is készülőben van, és az elkobzási jogszabályok harmonizációjáról is folynak már az egyeztetések. Szeretnénk olyan rendelkezéseket megalkotni, amelyeknek a segítségével a minimum szabályok koncepcióját jobban tudjuk értelmezni, és a büntető jog EU szintű továbbfejlődését tudjuk elősegíteni. Koherens EU büntetőpolitikára van szükség, ehhez még nagyon sok jogi kérdésről kell, hogy folyjon gondolkozás, egyeztetés. Egy szakértői csoportot hoztunk létre, amely először júniusban fog találkozni, és majd ezután egy beszámolót is készít készítünk el erről. Gyakorló és elméleti szakemberek vesznek részt ebben a szakértői csoportban, és ez lesz a fóruma a különböző vitáknak, egyeztetéseknek, illetve a legjobb útra tett tanácsok, ajánlások kidolgozásának, amelyeknek eredményeképpen majd e, határozatok születhetnek meg. Például e, az EU jogalkotói, amikor büntetjogi jogszabályokat alkotnak, fontos, hogy e, a jogi nyelv egyszerűsítésére törekedjenek. Nagy támogatást kapott ez a jelentés, ami eh, kiinduló pont lehet az EU jövőbeni politikájának a kialakításához eh, a biztonság, eh, a jog és az igazságosság területén. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig Boszkót asszony jelentése. A következik a törökországi nők kilátásai 2020-ig 4 percre a jelentéstevője a szót Dear President, Tisztelt elnök asszony,